Kedves kollégák, kérem foglaljanak helyet. So let's start our second. Folytassuk a második rész Bankunió, Tőkepiaci Unió és a pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó irányelv. Bassi, Director for Financial Markets at DG FISMA and... and... DG FISMA-ból Ukbászit üdvözlöm, illetve az Európai Bankhatóság eh, igazgatóját, Andrea Endiát, természetesen Burkhard Balc is részt vesz ebben, aki eh, ennek a jogszabálytervezetnek a az előadója. Ő is tesz majd egy fontos nyilatkozatot. Make a couple of observations. Lenne pár megjegyzésem rögtön az elején. A pénzügyi válság megmutatja azt, hogy egy gyenge szabályozói környezet európai szinten milyen következményekkel jár. A pénzügyi integráció nem megfelelő szinten működik. Óriási változások folynak a, az Európai Unió belső pénzügyi piacain. market for financial services uh, require ezek a területek mind uh, azt követelik, hogy egyértelműen határoljuk el a nemzeti, illetve az európai hatásköröket. Azt hiszem, hogy ez egy kiváló lehetőség arra, hogy megbeszéljük, hogy a politikai felügyelet és ellenőrzés hogyan valósulhat meg. Egy nagyon ambiciózus, a bankunió egy nagyon ambiciózus és fontos terület. Azt hiszem, hogy radikálisnak is nevezhetjük ezeket a változásokat, amelyeket bevezettünk ezen a téren mi az Európai Parlamentben fontos szerepet játszunk az LKB-val karolgatva. Ez struktúrált együttműködést tesz szükségesé. Azt hiszem, hogy ez nyilvánvaló, így tudjuk a szabályozási testületeket jobban felügyelni. Három területre térnék ki, három kérdésre, amelyről mindenképpen fontosnak tűnik beszélni. Az első, a bankuniónál maradva, hogyan biztosíthatjuk azt, hogy egyenlő szabályok szerint járjon el mindenki, illetve a felügyeleti konvergenciát hogyan valósíthatjuk meg, illetve egy egészséges pluralizmust a különböző bankmodellek között az Európai Unióban. Kis bankok, nagy bankok, piaci kockázatok, hitelkockázatok, hogyan tudunk konvergenciára törekedni, és ezzel párhuzamosan ezt a pluralizmust figyelembe venni. A stabilitás és a növekedés között is valahogy meg kell találnunk az optimális kapcsolatot, hogy a reálgazdaság számára a kölcsönök folyósítása újra beinduljon, a crd re vonatkozó bizottsági javaslat úgy érezem, hogy alapvetően nagyon jó. A provision for infrastructure financing. So how we... Az infrastruktúra fejlesztés, illetve általában a finanszírozás átalakítása jelenlegi bázeli tárgyalások tükrében ez kívánatosnak tűnik, mindenképpen egy közös és kiegyensúlyozott globális normára kell törekednünk ezeken a területeken. Másrészt Másrészt fontos, hogy a konkrét banki modelleket ez semmiképpen se érintse. How we address complex legacy. Harmadsorban konkrét legacy kérdések is felmerülnek, itt van például az MPL, és ezzel párhuzamosan intelligensen kell az erre vonatkozó szabályokat végrehajtani. A legfrissebb fejlemények azt mutatják, hogy a szabályaink némi rugalmasságot lehetővé tesznek. Az igazi kérdés az, hogy hogyan tudjuk ezeket a legjobban kihasználni annak érdekében, hogy a nem teljesítő hitelek, amelyeket megörököltünk a múltból, ezeknek a problémát hogyan tudjuk megoldani. A ebben a témában rendezett szeminárium nagyon érdekes javaslatok hangzottak el, nagyon hasznos számunkra, hogyha meghallgathatjuk az önök véleményét is ebben a témában, illetve érdekes kérdés az is, hogy ilyen eszközkezelő cégeket hogyan tudunk létrehozni annak érdekében, hogy a nem teljesítő hiteleket valós piaci értéken forgalmazzuk, és az esetleges veszteségeket a bankok nyeljék le, tehát hogyan működne, működhetne egy me, ilyen mechanizmus, hogyan állapítanánk meg az árakat, ex-ante ellenőrzés, a közös források felhasználására célra. Pontos kérdések ezek, amelyek Remélem, hogy ezekben a kérdésekben is tudunk közös gondolatokat megosztani egymással. Az utolsó, de fontos kérdés, ez a bankunió kihívása kérdése, talán ez a legnehezebb a jelenlegi közös szabályok, közös intézmények egyrésztről, illetve a nemzeti erőforrások másik oldalon közötti asszimetriáról beszélhetünk, a kockázat csökkentés és a kockázat megosztás kérdései merülnek itt fel, amelyek alássák azokat az erőfeszítéseket, amelyeket meg kell tenni, to break the link between banks hiszen a bankok és az államok, a szuverén államok közötti furcsa kapcsolatot kell valahogy megtörni. A bankunió, a backstop, a közös betét, garancia, mechanizmus és alap tudjuk, hogy ezek mennyire kényes elemei ennek a projektnek. Továbbra is dolgozunk ezen a javaslaton, remélem, hogy konstruktív és bölcs módon tehetjük meg mindezt és a nemzeti parlamentek képviselőivel beszélni erről. Végre valahára ez kiváló alkalom eh, számunkra arra, hogy a tüke piaci eh, unió megvalósítását előmozdítsuk, hiszen ez nyilvánvalóan a finanszírozási források diversifikációját hozhatja magával, amely az egész európai gazdasági érdekeit szolgálna. és így az Európai Unió tőkepiaci uniójának jötte egy teljesen logikus lépés afelé, hogy a gazdaság és monetáris uniót teljesen kiteljesítsük, amely régóta vártálmunk és tervünk, koherencia és konzisztencia pénzügyi szabványok és szolgáltatások terén alapvetően ez a legfontosabb prioritása a mi szakbizottságunknak az Európai Bizottság cselekvési tervének elfogadását követően a BALC jelentést elfogadtuk egy állásfoglalás keretében, Bárc úr biztos vagyok benne, hogy beszél majd erről önöknek, de annak érdekében, hogy beszéljünk arról, milyen kumulatív hatása vannak, milyen kis kapuk lehetnek, illetve nem várt negatív hatásai ennek a szabályozási tehernek az Európai Bizottság egy közleményt ad, majd közre azzal kapcsolatban, hogy az állásfoglalásunkban felvetett problémákkal kapcsolatban mit javasol. Az Európai Bizottság a CMO cselekvési terve szerintünk egy jó kiindulási pont az európai tőkepiacokra vonatkozóan. Több jogalkotási javaslaton is dolgozunk ezen a téren, sikeresen lezártuk a prospektus témában a triológust, megállapodást várunk az érték papírosítás illetve a mm, kockázati tőke témájában, tehát folyamatosan folyik a munka ez ügyben, a jelenlegi jogszabályokban a hiányosságokat keressük, és egy nyilvános konzultációt indított az Európai Bizottság, hiszen a CMU félidős felülvizsgálatának az ideje közeledik. Célunk az, hogy jelentősen eh, ambiciózusabb eh, útra tereljük ezt az egész projektet. Természetesen ezekben a lépésekben is teljes mértékben részt kívánunk vállalni, és ezért olyan tökéletes alkalom ez a mai nap számunkra, hogy a nemzeti parlamentek képviselőinek a véleményét is meghallgassuk. Ez ügyben mondtam volna el tényleg csak röviden és dióhéjban eh, Ehm, de gépuska stílusban ezt a rövid bevezetőt, most pedig megadom a eh, kollégának a szót. Okay. Uh... Eh, köszönöm szépen, elnök úr! Jó napot kívánok! Hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők! Nagyon szépen köszönöm, hogy meghívtak. Lehetőséget biztosítva számomra azzal, arra, hogy röviden beszéljek arról a témáról, amelyet Gualtieri úr már röviden bevezetett, nevezetesen a Tőkepiaci Unió projektjéről. Az a megtiszteltetés eh, ért, hogy irányíthatom ezt a projektet. És beszélnék röviden a bizottság eh, által tavaly novemberben elindított konzultáció eredményeiről is. Ez a szakbizottság egy állásfoglalást fogadott el, ha úgy tetszik, Bálc úr vezetésével. Több mint egy évvel ezelőtt született meg ez a szöveg, és gyakorlatilag arra szólította fel ez a szöveg az Európai Bizottságot, hogy ellenőrizze, vizsgálja meg hogy a pénzügyi szabályozási keret, amely rendkívül átfogó reformok eredményeképpen jött létre a pénzügyi válság után, vajon még mindig megfelel-e a vele szemben támasztott elvárásoknak. A pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó keret tehát vajon továbbra is lehetővé teszi-e a reálgazdaság finanszírozását, hiszen tudjuk, hogy elvileg ez a cél. Ez volt a kiinduló pont, és aztán egy konzultáció indult útjára, és röviden beszámolok majd ennek eredményeiről is. A Juncker Bizottság a kezdetektől fogva a tőkepiaci unió projektjét kiemelten kezelte. A kezdetektől fogva ez volt Juncker elnök egyik fő prioritása, még mielőtt kinevezte a biztosok kollégiumát, vagy kinevezték a biztosok kollégiumát, már akkor Juncker ezt egy prioritásnak tekintette. A cél, hogy a tőke számára egy integráltabb, egy mély, mély mélyebb piacot hozzanak létre azért, hogy szabadon mozoghasson a tőke, és oda jusson el, ahol szükség van rá. A cél kezdetektől fogva is az volt, hogy a reálgazdaság finanszírozását szolgálja a tőke mozgása. Azonosítottunk egy egész sor kezdeményezést, amely ezt a célt szolgálta. Az első lépés egy 2015-ös cselekvési terv volt, amelyben egy egész sor kezdeményezésre is kitértünk, a különböző szabályozások felülvizsgálatát is kilátásba helyeztük. valamint a kockázati tőke szabályok felülvizsgálatát is, azért, hogy hozzáférhetővé válhasson a tőke. Mindez folyamatban van, ahogyan Gualtieri úr már felvázolta, most pedig lassan haladunk az egyéb kezdeményezések felé, amelyek szintén szerepelnek ebben a cselekvési tervben, és lépésről lépésre haladunk a végrehajtásban. 2016. szeptemberében, ahogyan már mondtam, közzétettünk egy közleményt a Tőkepiaci Unió projektjéről. Ez a közlemény valójában egy válaszadási kísérlet volt, arra a kérdésre, hogy a tőkepiaci unió projektjének van-e még értelme június 23-a után tekintettel arra, hogy várhatóan bekövetkezik majd az Egyesült Királyság kiválása az Európai Unióból. Nagyon világos választ adtunk, igennel válaszoltunk, igenis van értelme, sőt, fel kell gyorsítani a már folyamatban lévő reformokat, és talán még ambiciózusabbá kell tennünk ezt az egész projektet. Végezetül tehát ennek eredményeképpen még több kezdeményezést indítottunk útjára, és talán olyan területre léptünk, amely eddig tabunak számított. Javaslatokat készítettünk elő, néhány a nemzeti inszolvencia szabályok egyik másikának a harmonizációjára, azért, hogy a vállalkozóknak egy második esélyt biztosítjunk. Tavaly októberben fogadtuk el ezt a javaslatot. Vizsgáljuk annak a lehetőségét, hogy valamiféle önkéntes európai nyugdíj termék vagy szolgáltatás jöjjön létre, amely a nemzeti nyugdíjrendszereken felül működne, és egy jó beruházási eszköz lehetne a jövőben az erre vonatkozó javaslatot az idei év vége felé fogadhatják, fogadhatnak el a jogalkotók. Ahogyan Gualtieri úr elmondta, gyűjtjük az inputot az érdekelt felek részéről, szerveztünk egy konzultációt néhány héttel ezelőtt, március 17-ig válaszolhatnak az érdekelt felek. A konzultációt online is megtalálhatják a weboldalunkon. Érdek, egy nagyon egyszerű kérdést tettünk fel. Megkérdeztük, hogy vajon az, amit eddig tettünk, elegendő-e, a vagy további lépéseket tartanak-e szükségesnek az érdekelt felek, és milyen további intézkedésekre, kezdeményezésekre lenne szükség. Mindez hozzájárul majd egy félidei felülvizsgálathoz, amelyet ez idei év júniusában teszünk majd közzé. Ez az úgynevezett midterm review mérleget von majd, és a bizottság hivatali idejének a hátralévő időszakára felvázolja majd további szükséges lépéseket. Ez tehát az a pillanat, amikor mind, a, mindenképpen um, hasznosnak tartjuk az új ötleteket. Egyébként a tőkepiaci unióra vonatkozóan lesznek uh, jogalkotási, nem jogalkotási kezdeményezések, és olyan kezdeményezések is születhetnek, amelyeket az ipari szereplők hoznak létre. Gyakorlatilag uh, növekedésbarát uh, projektekre van szükség, és szükség van mindenki támogatására. Ezzel párhuzamosan, ahogyan mondtam, volt egy átfogó konzultáció arról, hogy milyen eh, esetleg nem kívánatos eh, hatása lehet a jelenlegi keretnek. Több száz válasz érkezett a kérdőívünkre, és az ezzel kapcsolatos munka eredményeképpen az Európai Bizottság most már jobban megértette azt, hogy a jogi keret nemrégiben bekövetkezett reformja hol járhatott nem kívánatos hatásokkal. Hol akadályozhatja például a pénzügyi szolgáltatások zöggenőmentes működését, vagy hol akadályozza a munkahelyteremtést. A fő konklúziók a tavalyi novemberi közleményben szerepelnek, nem fogom most felsorolni az összes kezdeményezést, amely ennek a konzultációnak a follow-upjaként jön létre, de meg szeretném említeni azt a négy kulcsfontosságú területet, amelyet azonosítottunk a konzultációnak köszönhetően, és elmondom majd, hogy milyen négy fő célkitűzést követünk a follow-up során. Először is úgy gondoljuk, hogy továbbra is biztosítanunk kell, hogy az általunk hozott szabályok nem akadályozzák a reálgazdaság finanszírozáshoz való hozzáférését. A prudenciális cél, célkitűzéseknek sokszor más módon is eleget lehet tenni. Azokat az alternatívákat kell előnyben részesíteni, amelyek a leginkább növekedésbarátnak tekinthetők. Például javítani kell a finanszírozási lehetőségeket a KKV-k esetében, ezért, ahogyan Gualtieri úr is elmondta, azt javasoltuk, hogy az összes KKV-re kiterjesztjük, az összes KKV hitelre kiterjesztjük a rájuk vonatkozó támogatást, aztán a bankokat ösztönözni kell, hogy a hosszú távú projektekbe ruházzanak be, ilyenek például az infrastruktúrális projektek, és azok a változtatások, amelyeket már eszközöltünk a Szolvencia 2 keretre vonatkozóan, lehetővé teszik, hogy olcsóbban férjenek hozzá a tőkéhez azok a biztosítók, amelyek hosszú távú infrastruktúrás projektekbe ruháznak be. Ez már működésben van tehát. A második terület az arány, a proporcionalitás, az arányosság, ez kulcsfontosságú. Mindenképpen szem előtt kell tartani a kockázatokat, a veszélyeket, és nincs mindenki számára megfelelő megoldás. Mindig is azt gondoltuk, hogy a konzultációk során elénk tárt. Empirikus bizonyíték is azt mutatja, hogy külön oda kell figyelnünk az arányosság elvének érvényesülésére, és előfordulhat, hogy a létező jogszabályokat felül kell vizsgálni, annak érdekében, hogy az arányosságot szabatolni tudjuk. Harmadsorban a bürokratikus terhek a szükségtelen adminisztratív terhek csökkentése például a jelentéstétel területén és az információ közzététele területén. Teljesen világos, hogy ez utóbbiak néha nagyon nagy terheket rónak az érintettekre. Biztosítani kell, hogy a szabályozók és a felügyeleti szervek hozzáférjenek a szükséges információkhoz, hogy el tudják látni a feladatukat. Másrésztről biztosítani kell azt, hogy ne legyenek átfedések, ne kettőzzük meg a terheket szükségtelenül. Ezeket az átfedéseket, párhuzamosságokat mindenképpen meg kell szüntetni annak érdekében, hogy a vállalkozások működését egyszerűbbé tegyük, anélkül, hogy a pénzügyi stabilitást persze veszélybe sodornánk, és végezetül, és most a végére érek már lassan, a szabályozási keretnek koherensnek kell lennie, biztosítani kell, hogy ne legyenek hézagok, de ne legyenek átfedések sem, ellentmondások sem legyenek, és erről is gondoskodni fogunk. Itt befejezem, és persze várom a kérdéseiket. Köszönöm. Thank you very much, uh, Ugo. Köszönjük, Ugo. Most pedig az EBA elnöke következik, uh, Andrea Eria. Enria. Köszönöm. Nagy öröm, hogy itt lehetek. Kezdeném egy uh, megjegyzéssel. Két héttel ezelőtt Hongkongba jártam egy nagy pénzügyi konferencián, és meglepett az, hogy mennyire negatív az EU-val, az EU pénzügyi piacaival kapcsolatos közbeszéd. Az, hogy Nagy-Britannia kilép az Európai Unióból, megerősítette a fragmentáció, dezintegráció képét, ami az Európai Unióról él. De hogyha megnézzük az elmúlt hat évek tényeit, akkor ez valójában éppen az ellenkező irányba mutat. Persze volt az egységes piacon belül erős fragmentáltság, de a szabályozókkal javítottunk, közös szabályokat hoztunk létre a pénzügyi intézményekre az egész pénzügyi piacon, bevezettük a G20-as reformot, és létrehoztuk a szabályozói keretet. Intézményes javításra került sor a három felügyelő ügynökséggel, illetve a rendszerkockázati tanácssal. Az eurózónán belül létrejött a, a Single Supervisory Mechanism és a Single Resolution. Mindez megerősítette az EU-ban a tőkehelyzetét a pénzügyi intézményeknek. Tehát eh, ennek következtében eh, a pénzügyi piacok integrációja valójában éppen növekszik, miközben eh, a globális szinten nem történt ilyen pozitív változás a válság óta. Tehát ez lenne az első megjegyzésem, amit tennék. A javító munka, amit folytattunk, az hatékony és visszaállítja a pénzügyi piac integráltságát. A közös bizottság a Joint Committee elnökeként azt is elmondom, hogy ugye a Joint Committee az gyakorlatilag a három felügyelő hatóság közös bizottsága, illetve itt van még a bizottság ebben, illetve a rendszerkockázati tanács és mi áttekintjük a, az egész ágazaton átnyúló érdekeket és problémákat, közös kockázatelemzést készítünk, nagyon sok munkát végzünk együtt a fogyasztóvédelem területén, és a közös érdekeltségű szabályozói fellépés, például a pénz, a piacinfrastruktúrával, vagy az értékpapírosítással kapcsolatban. Ez a közös munka is nagyon jól halad. A maradék időmben három dologról beszélnék, először a bankolásról, majd a tőkepiaci unióról, és talán még valami olyasmiről, amiről nem volt szó, az új technológiáról, a pénzügyi innovációkon keresztül megjelenő, vagy azokban megjelenő új, új technológiákról. Kezdeném akkor a bank, bankokkal, bankrendszerrel. A bankunió és itt most csatlakozok az elnök által elmondottakhoz. A bankunió tényleg fontos. A bankunió az növeli a keresletet a harmonizációra. Van centralizáció az, a felügyeletben, és ezek a hatóságok nehézségekbe ütköznek akkor, amikor különböző rendeleteket próbálnak alkalmazni a, bankoknál, tehát van egy igény, e, ugye nemzeti diszkrecionális jogok, stb. E, vannak saját engedélyezési folyamatok, és a szanálási oldalon is e, létezik mechanizmus a szubordinációra. And you're, you're right that we have a very abban viszont igaza van, hogy egy nagyon sokszínű az ökoszisztéma a pénzügyi piacon, és valóban el kell kerülni az egyen megoldásokat, mert a rendszer nem adja magát ehhez. A, a, az arányosság tehát fontos része kell, hogy legyen ennek a rendszernek. Homogénebbé kell tenni az európai keretet, de olyan keretet kell kialakítani, amely alkalmas arra, hogy igazodjon a konkrét igényekhez, a kockázatokhoz, a komplexitáshoz, amelyet, a, amelyeket az egyes bankok magukban hordoznak. Ez egy nagy kihívás, az EBA egy discussion papert fog eh, hamarosan kiadni ebben a témában. Egy másik bankolással kapcsolatos eh, eh, dolog, amire felhívnám a figyelmet, az, hogy sokat tettünk annak érdekében, hogy a pénzügyi reformot véghez vigyük, már majdnem a végén járunk, egy single rulebook kerül kiadásra, amely tartalmazza az elsődleges és másodlagos szabályokat, az útmutatásokat, az EBA útmutatásokat, lesz egy Q&A, a eh, G20 szabályok, illetve a csomag, eh, amelyek 2009 után születtek, tehát ez egy olyan feladat, amely már majdnem elkészült. Amikor a bankrendszert eh, javítottuk, alapvetően három dologra korlátozottunk, illetve koncentráltunk, a tőke megerősítés, aztán a rossz eszközök azonosítása és kezelése, és aztán megtisztítása a mérlegeknek. Ebből a, há, ebből a háromból kettőt kipipálhatunk, a, tőke, a föltőkésítést, illetve az eszköz felülvizsgálat már megtörtént, a, a kiigazítás az, ami, ahol van még tennivaló. Van javulás, csökken a rossz hitelek aránya két év óta, tehát ez jó hír, ugyanakkor nagyon lassan javulnak a dolgok, és hogyha ebben a tempóban haladunk, akkor még 8-9 év kell ahhoz, hogy a válság előtti szintet elérjük, ami egyszerűen túl hosszú. Megint csak a rendeletalkotás, illetve a növekedés közti egyensúlyról van szó. Sok figyelem terelődött a tőke követelményekre, ugyanakkor közben el halasztódik a mérlegek kitisztítása, hogyha vannak olyan bankok, amelyeknek a mérlege tele van rossz hitellel, az nem fog tudni hitelezni és beindítani a gazdaságot. E, három e, fellépés van a jelentésünkben, növelni kell a felülvizsgálati vagy felügyeleti nyomást. E, a második az az, hogy a nemzeti jogi kereteket is meg kell erősíteni, hogy könnyebben kezelhetőek legyenek a rossz hitelek, ugyanis hosszú bizonytalanság hiányosság van eh, például a, eh, a rossz ételek felszámolásában, eh, és a harmadik dolog pedig nem lehet kötelezni a bankokat, hogy adják el a rossz hiteleket, ha a rossz hiteleknek nincs piaca. E, és most csak nagyon kevés olyan specializált befektető van Európában, aki ezzel a tudással és hajlandósággal rendelkezik. Egyébként információhiány is van, illetve strukturális problémák is ezen a területen. A mi javaslatunk, és itt most a személyes véleményemet fogom elmondani, Luxemburgban is ezt mondtam tegnap, hogyha megnézzük a válságokat, a japán válságot, vagy az északi bankválságot, a 90-es évekből, vagy a, a spanyol ír bankválságot, akkor, akkor alapvetően a vagyonkezelők vagy eszközkezelők azok, akik fel tudják gyorsítani azt a folyamatot, hogy megtisztítsuk a bankoknak a, a a balance sheetjét, tehát ilyen vagyonkezelő cégekre van szükségünk, az ő feladataikat kell előkészítenünk, illetve az utat egyengetni. A tőkeunióval kapcsolatban Udo már elég sok mindent elmondott, sok hozzátenni valóm nincs. A válság megmutatta, hogy a az európai gazdaság függ a banki finanszírozástól, hogyha a banki hitelezés beragad, akkor az európai gazdaság nem működik, vagy nem növekszik, tehát alternatív finanszírozást kell kialakítani. Jobb lenne a, a, a, a kockázatok jobb elosztása is a finanszírozásban. Az Európai Bizottságnak igaza van akkor, amikor azt mondja, hogy ez a pénzügyi unió szempontjából még fontosabb, mint az egységes piac szempontjából. Mi egyébként az Európai Bizottságot a munkánkból segítjük, valamint a parlamenttel is beszéltünk az értékpapírosításról, illetve a prospektuszok vonatkozásában is Uh, Össze kell kötni a hosszú távú beruházásokat uh, európai szinten, hogy uh, azok a pénzügyi piac integrálását szolgálják. Ami az új technológiákat illeti, látjuk azt, hogy nagyon gyorsak ezek a um, technológiai változások, új szereplők lépnek be, Eh, vannak ugye startupok, eh, és vannak eh, azok a technológiai óriások, amelyek a, eddig nem voltak aktívak a pénzügyi szolgáltatások területén, de beléptek, belépnek. Ez jó hír, mert a fogyasztóknak jó lesz, hiszen csökkentheti a költségeket, és jobb hozzáférést biztosít a szolgáltatáshoz. Számunkra, szabályozó hatóságok számára ez feladatokat is jelent, meg kell védeni a fogyasztókat, a fizetéseket, a kifizetéseket, tranzakciókat biztonságossá kell tenni. Ez a feladatunk. Minden évben van egy, egy fogyasztói napunk, eh, és eh, a tavaly például azonosítottunk problémákat, a big data problémáját, tehát hogy a pénzügyi intézetek milyen módon és milyen forrásokból használják fel a fogyasztói adatokat. Ezen a területen tehát aktívak vagyunk, és örülünk annak, hogy az Európai Parlament a fintekkel kapcsolatban egy kezdeményezésen dolgozik. Itt most abba is hagynám nyilván az, hogy a Nagy-Britannia kilép az Unióból, a az fontos kérdéseket, nagy problémákat fog felvetni az európai pénzügyi piac szerkezetét illetően, illetve a szabályozó hatóságok szerepét illetően is, tehát figyelemmel fogjuk kísérni ezt a folyamatot. Köszönöm. Burkhard Bác következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, körülbelül egy évvel ezelőtt az Európai Parlament plenáris ülése elfogadta azt a jelentést, amely az európai pénzpiaci szabályozásról szól. Nagy többséggel szavaztuk meg a jelentést, a bizottság és különösen Hugo Massi pozitívan nyomon követte az egész eljárást, és nem sokkal ezután el is indult az úgynevezett Call of Evidence. A Szakbizottságunk és az egész plenáris ülés is nagyon világos követeléseket fogalmazott meg, és hát mindenki ismeri ezeket, a bizottság és a felügyelő hatóságok is. Azt kértük, hogy legyen egy átfogó kvantitatív hatástanulmány, amely az elmúlt évek hatásait megvizsgálja, különös tekintettel a rágazdaság finanszírozására gyakorolt hatást, megvizsgálva az arányosságot és a nemzetközi versenyképességet, és a koherenciát a gyakorlatban, illetve a kockázatoknak megfelelő megközelítés alkalmazását. A pénzügyi válság évei után az Ekon szakbizottság számára rendkívül fontos volt, hogy a különböző jogalkotási kezdeményezések alkottak keretet átlássa. Szeretnénk egy képet kapni arról, hogy a különböző szabályozási intézkedések együttes hatása hogyan alakul, hol érjük el a célokat, hol kell további intézkedéseket tenni, és melyek azok a területek, ahol párhuzamosságok jöttek létre. Hol vannak azok a pontok, ahol túl összetetté és sokrétűvé vált a szabályozás. Az Európai Bizottság a Better Regulation menetrendje révén magának is kitűzte azt a célt, hogy a jogszabályok ex ante és ex post vizsgálatát előtérbe helyezze, szeretném még egyszer emlékeztetni a helyi bizottságot erre a saját vállalására. Az úgynevezett Call for Evidence, amelyet elindítottak a bizottsági szolgálatok november végén, Gualtieri úr is beszélt erről, szerintem nem igazán ért el a célját. Az Európai Bizottság, ahogy Németországban mondani szoktuk, szoktuk kicsit kibújt a feladat alól, nem igazán vizsgálta meg kvantitatív értelemben a szabályozások együttes hatását, és a meglévő szabályok végrehajtását sem értékelte, emellett elmulasztotta a lehetőséget arra vonatkozóan is, hogy egy holisztikus koncepciót dolgozzon ki a tőkepiaci unió továbbfejlesztésére vonatkozóan és a bankunió jövőjére vonatkozóan is. Mindenképpen ragaszkodni fogunk a továbbiakban is az accent és expos szabályok, illetve hatástanulmányok szükségességéhez, mert csak így tudjuk biztosítani, hogy a jogalkotási indítványok eleget tudjanak tenni a fogyasztóvédelmi követelményeknek, az európai pénzpiacok sokrétűségének, és csak így tudjuk a különböző érdekek közötti egyensúlyt is megteremteni a kis és nagy piaci szereplők között. Emellett a parlament állásfoglalása több egyéb fontos pontot is említett. Síkra szálltunk azért, hogy rendszeresen megvizsgáljuk az arányosság érvényesülését, legalább évente egyszer kellene ilyen arányossági vizsgálatot tartani. A bizottsági szolgálatok a közleményükben olyan jogalkotási javaslatokat helyeztek előbbre, vagy vontak előbbre, amelyek szerintük megfelelnek az arányosság elvének. Ezeket mi is meg fogjuk vizsgálni, de szeretném azért hangsúlyozni azt, hogy mi egy holisztikus megközelítést követünk. Min nem véletlen, hogy egy széleskörű proporcionalitási elv mellett kardoskodtunk, az arányosságot úgy kellene értelmezni, hogy az mindenkinek megfeleljen, minden szereplőnek mérettől függetlenül és elnevezéstől függetlenül. Nem a csomagolás a lényeg, fontos, hogy végül, végül a tartalom álljon a középpontban. Ezért szeretném ma ismét megragadni a lehetőséget és felszólítani az Európai Bizottságot, hogy tegyen pozitív lépéseket, és tegye lehetővé az arányosság elvének jobb érvényesülését. Egy harmadik dolog, állásfoglalásunkban egy koherens harmadik országokra vonatkozó rendszer mellett is szót emeltünk. A harmadik országokra vonatkozóan nagyon különféle szabályok érvényesülnek a pénzpiaci szabályozásunkban, ez nehezen magyarázható, a nemzetközi partnerek előtt nem igazán tudjuk ezt megindokolni, azok az előfeltételek, amelyeket meghatározunk a harmadik országok számára a piacunk hozzáférését illetően, sokszor nagyon különbözőek, függnek attól, hogy mikor született az adott szabályozás, mikor született az adott megállapodás. Közös elvekben kellene megállapodni, amelyek utólag ex ante mindenki számára ellenőrizhetőek. Ezáltal a jövőbeni tárgyalások átláthatóbbá válnának és megbízhatóbbá. Azért is nagyon fontos ez többek között, mert a Brexittel is szembe kell néznünk hamarosan. Az elkövetkezendő két-három évben minden bizonyal nagy mértékben befolyásolja majd a munkánkat a Brexit is, és szeretném azt is hangsúlyozni, hogy nem nemrégiben egészen másfajta problémákkal is szembe kell néznünk az Egyesült Államokból. Az Európai Bizottság ezzel kapcsolatosan sajnos a közleményében nem foglalt állást, ezt nagyon sajnálatosnak tartom. Mi az állásfoglalásunkban emellett egy jobb, átláthatóbb jogalkotási folyamat mellett szálltunk síkra, nem csak az Európai Bizottságnak kell itt lépéseket tennie, amely egyébként mint a javaslatok előterjesztője, mint a jogalkotás kezdeményezője egy különleges felelősséggel bír. Az európai felügyelő hatóságoknak is cselekedniük kell véleményünk szerint, hiszen nekik is különleges szerepük van. A szakbizottságban nem régiben volt egy nagyon élénk vita az európai felügyelő hatóságokkal. Az úgynevezett scrutiny slot révén a delegált jogi aktusokra vonatkozólag és a technikai normákra vonatkozólag intézményesítettük a párbeszédet, de sajnos továbbra is gond van. Hát mondjuk így a mandátum szabad értelmezése okoz problémát az európai felügyelőhatóságoknál. Azzal is gond van, hogyha előzetes tervezeteket megosztanak az Európai Bizottsággal, de az Európai Parlamenttel nem. És azzal is gondunk van, hogyha a jogalkotó által meghatározott feladatokat nem tudják időben ellátni. Az tisztesség kedvéért, vagy az igazságosság kedvéért azért elmondom, hogy ez nem mindig az Európai Bizottságon is, illetve a felügyelő hatóságokon múlik, ezt is tudom persze. De kedves Andrea Enria, gondolom, hogy ezt a kritikát kezelniük kell majd önöknek is, és az ESMA és Európa beli kollégáknak is, az ebára talán nem annyira jellemző, de kettő másik felügyelőhatóságra mindenképpen nagyon jellemző, hogy voltak esetek, amikor sajnos konfrontálódnunk kellett. Zárásképpen be akarom tartani a felszólalási időt, úgyhogy mindjárt be is fejezem. Nagyon örülök annak, hogy az Európai Bizottsággal és az Európai Bank felügyelet vezetőjével is eszmét cserélhetünk, valamint önökkel, nemzeti parlamenti kollégákkal is. Önök, kedves kollégák, láthatják, hogy mi mindig nagyon élénk, sokszor kritikus párbeszédet folytatunk az Európai Bizottsággal. Az európai jogalkotás különböző szinteken zajlik, különböző hatáskörök együttes hatásából jön létre, és ez csak akkor működhet, hogyha minden résztvevő elvégzi a rá első feladatokat. Köszönjük szépen! Burkhard Bácnak is. A nemzeti parlamenti kép és az európai parlamenti képviselőkkel folytatjuk. Fabien Keller, Franciaországban néppárti képviselőként. Köszönöm szépen, elnök úr, uraim, hogyha megengedik, akkor elsősorban a Brexit következményeire koncentrálnék hozzászólásomban igazgató Hugo Bassi és Ria elnök úr is felvillantották már azt, hogy mi forog itt kockán. Főként Ria úr utalt arra, hogy a tőkepiacok fragmentációja, felaprózódása veszélyeztet bennünket. a pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó kivételt, illetve egy ilyen útlevelet szeretnének termékekre, ágazatokra célzottan. Kit, egyszerű harmadik országgal se szeretnének válni, ugyanakkor nem akarják ezeket a szabályokat teljes mértékben vállalni, mint hogyha még mindig tagok lennének. Önök véleménye szerint az európai Mm. az európai pénzpiacoknak alapvetően mi az érdeke annak érdekében, hogy a hitelességünk és pénzügyi stabilitásunk megmaradjon, illetve mik a tárgyalások során a fő témák, hogyan tudjuk garantálni a pénzpiacok biztonságát, hiszen uh, nyilván ez forog most itt kockán. Köszönöm. Köszönöm. Paolo... Köszönjük. Paolo Galdieri, Olaszország szocialista képviselő következik. Igen, köszönöm szépen. I think all the panelists... A hozzászólásokból kiderült, hogy a bankunió és a tőkepiaci unió szempontjából ők nagyon fontosnak tartják, hogy európai közjót szolgálják mind ezek. A bankunió még messze van attól, hogy kiterjeszik teljesen, és a tőkepiaci unió megvalósítása még igen csak gyerekcipőben jár. Úgy érezzük, hogy ennek is megvannak a veszélyei, és az euró fennmaradása forog itt kockán. A bankunió egy félig kész állapotban van. Egy bankszanálási válság esetén backstopval nem rendelkezünk, és egy ilyen közös betétgarancia alap sem működik sem egyszerűen leállt ez a folyamat, ez aggasztó. A jövőbeni esetleges válság nagyon komolyan megrázhatja a tagállamokat, és az egyes tagállamoknak egyedül kellene majd szembenézni ezzel. 2009-10-ben ez már előfordult, annak minden negatív hatásával együtt. Ezért tartom fontosnak felvillantani azt, hogy az európai betétgarancia rendszert ki kell terjeszteni. Az Európai Bizottság jogalkotási javaslatáról van szó. De, de ami talán még fontosabb az az, hogy az egységes szanálási mechanizmust végrehajtsuk, ennek a feltőkésítését végrehajtsuk, mert a hitelezők a, a bail-in adósságleírási eszközök, ha nem kielégítő mértékűek, akkor akkor egész egyszerűen az egységes szanálás mechanizmus alapja bizony a válság próbáját lehet, hogy nem állja ki. Éppen ezért Ezt a mechanizmust mindenképpen meg kell erősíteni, hogy ezek a készenléti eszközök valóban meglegyenek, és hogy az egységes szanálási alap mögött álljanak ilyen készenléti eszközök. Ez papíron a bankuniós stabilabbá válna ezáltal, és persze, ha az európai stabilitási mechanizmus ilyen átalakítására megállapodunk, akkor ez kéz a kézben kell, hogy folyjon a demokratikus elszámoltathatóság javulásával, és ennek az Európai Unió jogszabályában is meg kell jelennie. Kérdezem tehát a szakértőinket, hogy önök mit gondolnak egy ilyen megoldásról, egy ilyen lehetőségről, hiszen az euróövezet ma ilyen fiskális készenléti eszköz erre szükség lehet. Reméljük, hogy nem lesz ilyen válság, de ha mégis, akkor nekünk felkészültnek kell lennünk. Köszönjük szépen! Bori Westlund Svédországból szintén szocialista képviselő következik. Köszönöm. Elnök úr, fontosnak tartom ezen a ponton mindenképpen azt megemlíteni, hogy a pénz, akár csak az áruk és az emberek szabadon áramlik Európában. Ez jó, és így ennek megfelelő keretek között működőképesnek kell maradnia. Hogyha meglévő pénzügy, pénz és tőkepiaci kereteket nézzük, akkor vannak problémák. Csak egyet hadd említsek ezek közül. Nem foglalkoztunk eleget az kapcsolódó területekkel, annak érdekében, hogy a jogszabályok túlbonyolítását elkerüljük. A pénz- és tőkepiacokon általában a szereplők nagy intézmények, de hát vannak kisebb szereplői is ezeknek a piacoknak. A nagy cégeknek könnyű dolguk van, hiszen egész osztály szolgálja azt, hogy figyelme kövesse és lereagálja az új pénzügyi szabályokat. Ugyanakkor mindenképpen arányosnak kell lennie mindenféle javaslatnak, és hogyha a parlamenten már átmentek ezek a javaslatok, fontos, hogy itt ne bánjanak még bonyolultabbá. Ezt komolyan kellene venni ezt a kérdést egy Svédországban nagyon sokat teszünk azért, hogy jobb jogszabályokat fogadjunk el. Tehát próbáljuk egyszerűsíteni a szabályozási keretet, és aztán kívülről olyan javaslatok érkeznek, amelyek aztán az általunk elért javulást mint egy keresztül húzzák. Hogyan tudjunk egy olyan stabil rendszert elfogadni, ami, amely megfelelő pénz- és tőkepiaci szabályokkal rendelkezik, amellett, hogy nem bonyolítja túl főként a kisebb pénzintézetek életét. Köszönöm. Köszönjük mi is ennek. Miguel Diegas, Európai Parlament, GUE. A következő hozzászólunk. Köszönöm, elnök úr. Dos, dos e, speakers individuais. Egy kérdésem lenne, amit igazából mindenkihez intézek. Egy bankuniót létrehoztunk, egy megfelelő kontextuson belül. A too big to fail intézményekkel, amelyek túl nagyok ahhoz, hogy hagyjuk őket bedőlni, ezekkel próbáltunk valamit eh, kezdeni. De hát mégis további koncentrációt látunk a bank kiágazatban, mint hogyha egyre romlana a helyzet. Ez az első ügy, amit szerettem volna itt felvillantani. A pénzügyi válság után volt arra törekvés, hogy megfelelően szabályozzák ezt a pénzügyi ágazatot. Aztán valahogy ez mégsem sikerült. Nézzük csak meg a prudenciális szabályokat. Az amerikai bankokkal próbálunk versenyre kelni. Úgy tűnik, hogy ez a prioritás. az értékpapírosítás jelszó alatt olyan termékek jelennek meg, amelyek egyébként pont a válság kiváltó okai voltak. Tehát igen komoly felhők jelennek meg, viharfelhők jelennek meg az Európai Unió és a Bankunió egén, Felmerül bennem a kérdés, hogy a következő pénzügyi válság megelőzéséért mit teszünk, amely még nagyobb lehet, mint a legutóbbi 2007-2008-as válság. Q, um, Christos... Uh, Christos Staikouras, Görögország néppárt a következő hozzászólónk. Köszönöm. Elnök úr, ahogy ön is említette, roppant ambíciózus projekttel van dolgunk, 2014 διαμορφώθηκαν δύο από τους πυλώνες. Szóval a Bankis és tőke unió. A bankuniók első két pillére már régóta megvan, a harmadik pillér hiányzik. Működő uniós betétgarancia alap. Ez az, ami hiányzik, amely kiegészíti a nemzeti rendszereket, és aztán előbb-utóbb egy közös rendszeré válik, és amely az Európai Bizottság 2015-ös javaslatán kell, hogy alapuljon, nem azokon, amelyek túlságosan bürokratikusak, és amelyek a spillover továbbgyűrűző hatásokkal eh, nem foglalkoznának. Új, olyan új jogal alkotási szabályokra van szükség, amelyek a bázeli rendszert erősítik meg, és csökkentik a kockázatokat. Az arányossági elvet nagyobb mértékben kell itt alkalmazni, ugyanakkor legyünk reálisak azzal kapcsolatban, hogy a saját tőke elvárásokat, illetve követelményeket milyennyire magasan határozzuk meg. A tőke piaci unió elengedetlen ahhoz, hogy a cégek finanszírozása javuljon, főként a KKV-ké, főként akkor, amikor a banki hitelezés eh, csökkenőben, eltűnőben. Úgy érzem, hogy a befektetők védelmét komolyabban kellene venni. Köszönöm szépen. Thank you. João Köszönjük João Galamba, Portugáliából a szocialista kvóta terhére szól hozzá, parancsoljon. Queria fazer duas perguntas ao Sr. Andrea. Jó napot kívánok! Az Európai Bank felügyelet vagy bankhatóság eh, igazgatójához eh, fordulok, amit eh, az olasz kollégám mondott az imént, fél úton járunk. A betét garancia ugyanis még hiányzik a rendszerből, ez a pillér. Hogyan tovább? Erről beszélünk. Nos, azt hiszem, hogy meg kell erősíteni a tőkekövetelményeket, főként az államadóság újrasúlyozásával. Tehát alapvetően azt mondjuk, hogy az eszközök egy osztály vagy egy kategória más súlyozással esne eh, latba. Mi lenne mindennek a hatása? hogyha további tőke követelményeket támasztunk, az államadóság súlyozásának megváltoztatása miatt, akkor lesz egy teljesen kockázatmentes európai forrás tulajdonképpen. Minden banknak szüksége van valamilyen kockázatmentes erőforrásra, hogyha ez nem az államadóság lesz, akkor mi lesz az? Enrie úr. A rossz bankokról és a nem teljesítő kölcsönökről beszélt, hogyha egy bank bizonyos mennyiségű NPL, tehát nem teljesítő kölcsönt vásárol, akkor pontosan hogyan tudja majd ezt később megjeleníteni az könyvelésben a bankok maguk fogják a tőkét pótolni? Ez csak tovább eh, rontaná a, tő, a banki ágazat eh, bizonytalanságát és kiszámíthatatlanságát. Tegnap egy személyes javaslatot tettem, tudom, hogy ez nem egy intézményes módja annak, hogy ezt megtegyük, de mégis eh, konszolidálni kell valahogy ezeket a nem teljesítő hiteleket. Azt mondták, hogy ha jól értettem, hogy átmenetileg valahogy tárolnánk ezeket. Ezzel igazából csak elodázzuk a probléma ezzel foglalkoznánk vele. Nem, de bár. Köszönjük. Nagyon érdekes kérdések érkeztek. Azt javaslom, hogy most lobjuk vissza a labdát a meghívott vendégeinknek, ne tudjanak válaszolni, de kérem, hogy ezt röviden tegyék, mert kell még idő ahhoz is, hogy még egy kis kérdéskörre sor kerítsünk. For André, I understand from this first round I can be really brief. Úgy hallom, hogy a kérdések nagy része az Andreához érkezett, tehát én röviden tudok válaszolni csak. Azt azonban meg tudom erősödni, hogy a 360 fokos körben nézünk körbe, tehát megnézzük az arányosságát az összes szabálynak, beleértve az eszközkezelőkre vonatkozó szabályokat is. Próbálunk előrelépni, ami a sürgősséget illeti, mindent megpróbálunk megtenni mi a bizottságnál, de önök is tudják, hogy a jogalkotás dinamikája az bonyolult az Európai Unióban és ezt önöknek kell a legkevésbé magyaráznom, tehát néha hosszabb ideig tart egy jogszabály elfogadása, mint ahogy mi azt szeretnénk. Ami a Brexit-tel kapcsolatos kérdést illeti, nem tudom kommentálni a kérdést, csak annyit mondhatok, és igazánból azt sem mondhatom el, mert nem lehet megvecsülni, vagy megjósolni, hogy mi lesz a legfontosabb pontja ennek a kilépési tárgyalásnak, de a mi szempontunkból, tehát a piac szempontjából, unió szempontjából a legfontosabb az, hogy eh, amikor eh, az Egyesült Királyság kilép, akkor azzal csak még sürgősebb lesz a másik 27 szempontjából vagy számára, hogy a tőke unió létrejöjjön, és egy integrált piac létrejöjjön a maradék 27 tagállam között, tehát a tőke piaci unió a Brexit után még fontosabb lesz. Egyelőre csak ennyit tudok ezzel kapcsolatban mondani. Köszönöm. Andrea kapszót a Köszönöm. Nagyon sok érdekes kérdést kaptam, és uh, nagyon hosszú ideig tartana uh, megválaszolni ezeket, de azért uh, megpróbálom. Az eszközkezelő cég, amelyről szó volt az utolsó kérdésben, nos, amennyiben a banknak az eszközök szerepelnek a könyvelésében, de nem megfelelő áron, akkor azt rendezni kell mindenképpen anélkül ugyanis a bank sem lehet tiszta, és ez a banknak sem jó. If eventually, uh, let's say you... Hogyha. Ugye a javaslat az nem az, hogy halogassuk a dolgokat, hanem az, hogy felismerjük, hogy egy hatékony másodlagos piac legyen, és hogy holnap hatékonyabb legyen a másodlagos piac, ahol az árak jobbak, mint a ma. Tehát hidat kell építeni a kettő között. E, most e, olyan áron tudjanak eladni a bankok, mintha hatékony piac lenne, és aztán legkésőbb három év múlva a bankok kompenzációt kapnak akkor, hogyha az árak magasabbak, vagy vagy elszenvedik a veszteséget. Ez megint csak az alapvető gyakorlat, amit a versenyfőigazgatóság egyébként kikényszerít. Mert hogyha egy bank ugye nem bírja, akkor ott állami támogatás lehet ebből utána, és a jelenlegi kereteit kell az állami támogatásoknak alkalmazni ahhoz, hogy a jelenlegi keret működjön, és hogy legyen egy híd egy hatékonyabb másodlagos piac felé, az az fontos, és hogy olyan áron történjen ez, amely a valós gazdasági értékeket tükrözi. Ami a bankunió eh, kialakítását, eh, véglegesítését illeti, én értem, hogy van egy nyomás azért, hogy az LV, a még nem kész dolgokat is meglépjük. Ugyanakkor azt kell megérteni először is, hogy milyen sok mindent tettünk már eddig, elismert elismertük az eszköz problémákat, integráltuk a felügyeleti rendszereket, és mindent megteszünk, hogy a rendszer javuljon. A hosszú távú cél az természetesen fontos. Azt láttuk a múltban, hogy a menekültek a betétek, és a betétesek egyes országokból, ami nem jó. A másik dolog, ami már a rendszerben van, az az, hogy kevésbé valószínű lesz mindez. Nem akarunk egy olyan helyzetet, amikor is egy banknak állami pénzinjekcióra van szüksége, most jobban tőkésítettek a bankok, mint korábban, és vannak rendszerek, bail-in eh, a befektetők eh, részéről, eh, ezek biztonságosabbá teszik a betétesek helyzetét a bankon belül. Elnézést kérek, hogy kihagyok néhány kérdése, kérdést, de felvetették azt is, hogy bonyolultak a szabályok. Felhívnám a figyelmet arra, hogy a Bázel egy az 40 oldal volt. Nagyon egyszerű. Most annak idején az volt, hogy nagyon komplex struktúrákat alakítottak ki a bankok a 40 oldalra építve, értékpapírosítás, stb. És igazándiból a piaci gyakorlatokkal akarunk lépést tartani azzal, hogy bonyolultabbá tegyük a szabályokat tudjuk, hogy túlhalad, meghaladta az idő a, a, a könnyebb megközelítést. A bonyolult eszközöket is valamilyen módon be kell fogadni a rendszernek, és szabályozni kell lennie. Tehát a, a szabályozás bonyolultsága az a piac bonyolultságát követi, nem pedig azt okozza. De az biztos, hogy arányosságra van szükség. Nem akarjuk, hogy a kisebb bankok versenyhátrányba kerüljenek a szabályok bonyolultsága miatt. Sort of, uh, digital rulebook that, uh... Kell, hogy legyen egy digitális szabálykönyv, amely alapján uh, ki választhatják a bankok, hogy milyen modellt, milyen kockázati modellt választanak, és megtalálják azokat a szabályokat, amik arra a modellre igazok. Sokan panaszkodnak a jelentéstételi kötelezettségre, de valójában vannak olyan bankok, amelyek az összes jelentéstételi kötelezettségnek csak a 10%-át kell, hogy teljesítsék mondjuk egy nagy bankhoz képest. Tehát már most van arányosság a rendszerben, egész egyszerűen ezt tudomására kell hozni a bankoknak. Pendulum is now swinging backwards to... Most az pedig, hogy ez a pendulum, ez milyen irányba leng ki, az inga, hogy, hogy a szabályozást most enyhítik-e vagy szigorítják-e, és hogy melyik ciklusban járunk különös tekintettel az amerikaiakra. Én úgy gondolom, hogy az értékpapírosításnál mi úgy akartuk a javaslatokat létrehozni, amelyekkel jobban működő és egészségesebb alapokon nyugvó piac kialakuljon, kevésbé legyen bonyolult, az eszközök válláthatóak legyenek, ilyen munkát akartunk elvégezni, és igazándiból ez nem azt jelenti, hogy a válság előtti idők irányába leng vissza az inga. Köszönöm szépen, elnök úr, csak néhány rövid megjegyzést engedjen meg. Arra utalnék vissza, amit Andrea, Andrea mondott. Én sem látom azt, hogy sötét felleget gyülekeznének Európa felett, ami a deregulációt életép ellenkezőleg lehet, hogy az évszak miatt vannak sötét fellegek felettünk, de szerintem a deregulációs kezdeményezésnek nyoma sincs szerintem. És nyilván vannak olyan politikai erők, amelyek újra és újra előrukkolnak ezzel, de hogyha 6-7 éven keresztül magas intenzitással pénzpiaci szabályozást teremtettünk, akkor nyilván utólag meg kell nézni azt is, hogy ezek a különböző szabályok hogyan hatnak együtt, milyen kölcsönhatásban vannak egymással. Teljesen egyértelmű, hogy ilyenkor meg kell vizsgálni a meghozott szabályokat. Egyetértek azzal is, amit Hugo Bassi mondott. Szerintem a pénzpiaci szabályozás egy nagyon jó, nagyon fontos projekt, különös tekintettel arra, hogy az Egyesült Királyság ki fog lépni az Európai Unióból. Ezért nagyon jónak is tartom, hogy az illetékes biztos Valdis Dombrovskis még egyszer megerősítette, hogy pénzpiaci biztosként ugyanúgy kardoskodik majd ezen projekt mellett, mint az elődje, Lord Hill. Erre mindenképpen szükség van véleményem szerint. Egy dolgot szeretnék hozzáfűzni, mert számomra ez nagyon fontos. A tőkepiaci uniónak úgy kell működnie, hogy az, azt az európai kontinensre szabjuk. Egy dolog különösen fontos ebben az összefüggésben, nem szabad elke, elkövetnünk azt a hibát, hogy egy ilyen jó, észszerű projektet előbbre viszünk, miközben azt, amit már elértünk, és az európai erősségeinket megkérdőjelezzük. A pénzpiaci, a tőkepiaci finanszírozás, amelyet a tőkepiaci unió előmozdít, nem jelentheti végül azt, hogy a hagyományos finanszírozási eszközöket a bankokon keresztül, a hiteleken keresztül történő finanszírozást oly módon meggyengítsük, hogy aztán ezen az oldalon adódnak gondok. Mert egy dolog biztos, Európában a finanszírozás 70%-át még mindig a bankok szolgáltatják. A tőkepiaci unió projektjének előremozdítása során ezt azért nem szabad elfelejteni. Ami az újabb tőkepiaci követelményeket illeti, és azt, hogy ezekre tényleg szükség van-e, erről beszélt a portugál kolléga, ez egy érdekes kérdés. Én úgy látom, hogy a következő bázeli kör keretében, a Bázel 4 kapcsán azért beszélnünk kell majd erről a témáról. Nagyon nagy jelen pillanatban a bizonytalanság, a tekintetben, hogy az Atlanti óceán túlpartján a partnerünk, az USA mit fog tenni. Ezért én ma személy szerint nem tudom most azt mondani, hogy további tőkekövetelményekre lenne szükség. Utolsó pont, Brexit. Szerintem jogos az a kérdés, amelyet Keller kolléga tett fel Franciaországból. Mik a piacok érdekei? Szerintem alaposan meg kell vizsgálnunk az itt megmaradó piacokat a Brexit után, és meg kell próbálnunk az Egyesült Királysággal folytatott tárgyalások során érvényre juttatni a saját érdekeinket. Teljesen egyértelmű, hogy a kilépés után is London marad a legfőbb pénzügyi központ, de ez nem jelenti azt, hogy az Európai Uniónak ne kellene megvédeni a saját jogos érdekeit. Nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy a Euroclearing Londonban maradjon a kilépés után. Köszönöm. Köszönjük szépen. Végül még öt felszólalóra van időnk. Legfeljebb két percben szólaljanak fel, kérem. Ralf Brick, Brinkhaus a következő néppárt Németország. Köszönöm szépen, elnök úr. Német szemszögből három témára térnék ki. Az első a szabályozás. Van egy nagyon erős középméretű bankrétegünk. Nagyon fontos, hogy az arányosságot betartsák éppen ezért. Ez azt jelenti, hogy a kisebb bankokat egy kicsit máshogy kezeljék, mint a nagy, nagy kockázatú bankokat. Ezt mindenképpen szeretném köve- kérésként megfogalmazni. Fontos, hogy ebben európai szinten is meg tudjunk állapodni, mert máskülönben a nagy bankokat segítjük, és megsemmisítjük a középméretűeket. Második téma betétbiztosítás. Németországban mindenki azzal számol, hogy létrejön a harmadik pillér, de a menetrenddel gondok vannak. Nagyon nagy itt az ellenállás, mert úgy hisszük, hogy a bankónia első és második pillére még eh, nem elég bizalomgerjesztő. Még nem gondoljuk, hogy már át lehetne térni a harmadik pillér megvalósítására, és vannak kézzelfogható tényleges problémák. Sok eh, bank mérlegében még mindig nagyon nagy szerepet eh, játszanak az államkötvények, amelyek mögött nem áll tőke, és nincs korlátozás az állami betétek esetében, a kockázatokra sem. Tartok attól, hogy ezáltal egy közvetett állami támogatás valósulhat meg. Németországban rengeteg probléma van. A közös betétbiztosítás nem megoldás ezekre a régi problémákra. Nagyon sok olyan bankunk van egyébként, amelyben még mindig nem érvényesül a megfelelő irányítási struktúra, amely biztosítaná, hogy a különböző kockázatok a jövőben elkerülhetőek vagy kezelhetőek lesznek. Egy utolsó megjegyzés a non-performing loans számára létrehozandó alapról. Ez jól hangzik, de attól tartok, hogy ez erkölcsi kockázatot rejt majd magában. Ez azt jelenti, hogy a saját kockázatait már senki sem fogja úgy értékelni, ahogy kellene, mert van egy kiút, van egy egérút, és tartok tőle, hogy ez nem egy egyszeri dolog lesz, mert utólag majd mindenki azt mondja, hogy hát ennek most már így kell lennie az idők végezetéig. Lehet, hogy a szándék jó, de tartok tőle, hogy a megoldás nem, úgyhogy erre nagyon kritikusan tekintünk. Köszönöm. Thank you. Um, Köszönöm szépen. Köszönöm. Eliko Briante Diaz, Portugália, Szocialista Frakció. Três questões rápidas. A primeira diz respeito à, à fragmentação do, dos mercados. Pár Está a ter eh, nas necessidades de capital. As államadóság kérdésében. Ez pontosan a bankok tőkekövetelményeire milyen kihatással van, nem csak az e, általában az Európai Unióban. Pensável que isso é muito importante para a solidez do sistema bancário na União Europeia. Mas... Az nagyon fontos a banki ágazat stabilitása szempontjából, ugyanakkor a banki unió struktúrális problémáira nem találtunk még megoldást, hiszen például a betétgarancia még nem egy teljesen megoldott kérdés. Mindannyian azt szeretnénk, hogy a végső során az adófizetőnek kellene zsebében nyúlni akkor, hogyha egy banki válság alakul ki. De hát úgy tűnik, hogy ez Hiu Ábránd Portugália esetében is. Ki az, akinek fizetnie kellett a számlát a végén? Hát az adófizetőknek. Tehát kérdésem igencsak objektív, hogyan tudjuk javítani alapvetően az ellenőrzést, illetve A prospektus irányelv felvizsgálatával kapcsolatban is lenne egy kérdésem. A portugál parlament, illetve a érintett szakbizottságok a véleményükben ö, támogatták ezt a javaslatot, ugyanakkor azt is megjegyezték, hogy a prospektus irányelv felülvizsgálata önmagában nem elég ahhoz, hogy a számadóság és tőkepiacok problémáit a kkv számára megoldjuk. Többet kellett volna tennünk, többet tudtunk volna tenni, mégsem. Nem lehet, hogy elpuskáztunk egy lehetőséget ezzel Azt hiszem, hogy a prospektus irányel felvizsgálat igen csak korlátozottra sikeredett. Ez egy elszalasztott lehetőség. Gerozemis Baruzas, Görögország GUE frakció. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, Τραπεζική Ένωση. Köszönöm szépen, elnök úr. A bankuniót nem lehet alakart működtetni. Az, az európai bankrendszer stabilizációja a célunk alapvetően. Azt hiszem, ez mindenki számára elfogadható. Itt az ideje, hogy a harmadik pillért is megvalósítsuk méghozzá konkrét idő menetrendel rendel együtt. Az elkövetkezendő hat évben eh, ennek meg kell valósulnia annak érdekében, hogy a kis és közepes betétesek védelme eh, megoldott eh, legyen. Úgy érzem, hogy az esetleges rendszer szerű válságoknak így tudjuk csak elejét venni. a különböző európai banki rendszerekben eltérő mértékű és típusú garanciák vannak. A, a biztonságos észak felé áramlik a pénz a nem megbízható, úgynevezett nem megbízható dél felől. ahogy azt az elnök úr is elmondta, nagyon könnyen visszatérhetnek a régi megszokott módszerekhez a bankok. Az EGIS mikor valósul majd meg, felül fel a kérdés, illetve vannak bankok, amelyek megpróbálják megállítani ezt a folyamatot. Thank you, David Coburn. Köszönjük, David Coburn, EFTD frakció, Európai Parlament képviselő. Senior Enria, I was listening to Senior Enria, uh, Chairman of the European Banking... Az Európai Bank hatóság elnökét hallgatva, aki azt mondta, hogy az uniós piacokat negatívan ítélik meg Hongkongban, hát nem meglepő ez, főként a Brexitet követően. Azért, mert rossz úton haladunk, tévúton járunk. Esetleg felmerült önökben, hogy nem szólnak bele a dolgokba, és hagyják, hogy a piac magát szabályozza. A túlszabályozás megöli a piacot, hagyja ezt a nemzetállamokra. Ezért van az, hogy a piacok az Egyesült Királyságba menekülnek, mert itt nincsenek túlszabályozva a dolgok. A Brexit csak felgyorsítja ezt a folyamatot. A centralizáció, hölgyeim és uraim, veszélyes. A nagyobb integráció még veszélyesebb, hogyha válság áll elő, akkor mindenki másképp próbálja ezt megoldani. Ez olyan, amikor a, a, a Titanic hiába volt, hiába hitták, hitték, hogy elsüllyeszthetetlen, mivel a, a keletinél egyel több tartály sérült, vagy ilyen részleg szakasz sérült, így végül elsőért. Pontosan így működik a bankunió is, úgy érzem. Így a válságoknak jobban ki vagyunk téve. Mit? kell egy B-terv, mindenképpen fel kell arra készülni, hogy egymás után bedőlnek az eurózónában az országok az Egyesült Királyság ki akar lépni az Unióból, mert el akarjuk mindezt kerülni. De azt sem akarjuk, hogy itt a szomszédban az Európai Unió gazdaságilag egy katasztrófa legyen. Nem, nekünk is rossz az, hogyha bedől az Európai Unió és az Euróövezet. Kérem, hogy próbáljanak változtatni a gondolkodásmódjukon. Thank you. Last speaker, Miguel Tiago.

balul elsült kísérlet tulajdonképpen arra vonatkozóan, hogy hogyan kellene a bank kifelügyeletet megvalósítani. Igazából egyik sem sikerült, hogyha a szupranacionális európai testületek Semmiféle alternatívát nem gondoltak végig, hogy mi lehetne esetleg egy B-terv. Ez nem egy összeesküvés elmélet kommunisták részéről. Egyértelmű mutatják, hogy a szervek, a hivatalos szervek beavatkozása azt jelentette, hogy gyakorlatilag felszámoltak egy kisebb bankot, amit beolvasztott egy nagy nemzetközi bank. Így a jövőben még inkább ki leszünk téve nagy válságoknak. Too big to fail ellen próbálunk felépni, miközben a bankuniót pontosan arra használjuk fel, hogy egyre nagyobb ilyen bankokat hozzunk létre. Egy nagy megabankok jönnek létre Európa szerte, egy nagy oligopóliumot teremtünk. És akkor itt van a felügyelet, pénzpiaci felügyelet kérdése is. Azt mondják, hogy ez a legszigorúbban szabályozott ágazat a gazdaságnak, Érdekes módon a legnagyobb költségekkel is ez jár, ez okozza a legnagyobb felfájást, a legnagyobb költségeket. Itt kell. Alapvetően tehát azt látjuk, hogy a felügyelet és a szabályozás eh, egymásra épülő eh, rétegei végén eh, a részvényesek megpróbálnak valahogy mindenképpen a szabályozások alól kibújni, vagy egész egyszerűen nem érdemes a bankokba befektetni, mert a megtérülés elfogadhatatlanul alacsony a téves szabályozás miatt kérdés tehát az, hogy hogyan lehet a gazdaság és a politika szolgálatába állítani a pénzpiacokat, ahelyett, hogy ezt fordítva tennénk, ahogy ez ma folyik. Köszönjük! Most pedig meghívott szakértőink következnek. Uh, uh, Köszönöm a bankunióval kapcsolatban érkezett a legtöbb kérdés. Én két-három dologra fogok koncentrálni. Először is a jelentéstételi kötelezettség, ez valóban az arányossághoz is tartozik. Pontosabban kell fogalmazni egyrészt idén egy átfogó és holisztikus felülvizsgálatot tartunk a jelentéstételi kötelezettség témájában annak érdekében, hogy kialakuljon ez a csomag szakpolitika, amiről Balc úr is beszélt, és amit kért igazándiból, tehát csökkenjen a jelentéstételi kötelezettség akkor, amikor szükséges, illetve egy kis finteket kell alkalmazni a felügyelőkre is, ezért is a Financial Data Standardization projektünket elindítottuk, amely egy közös nyelv kialakítását akarja elérni a pénzügyi adatoknál, eh, konszolidálás, streamlinolás, eh, eh, tehát a jelentéstételi kötelezettségeket akarjuk technológiával segíteni. A prospectus Ami ami a prospektusokat illeti, uh, az Európai Bizottság ambiciózusabb lett uh, tehát a befektetői tájékoztatóval kapcsolatban. Uh, azonban a dolgok dinamikája, a jogalkotási dinamika levitte ezt az ambíciót, tehát ez a, ez a küszöb, ez lejjebb került, de a mi tanulmányaink azt mutatják, hogy mégis jelentős előrelépés történt a korábbi helyzethez képest, és egy általánosabb megjegyzést is tennék arról, hogy most dereguláció vagy túlszabályozás, hát elég eltérőek a vélemények, hogy most dereguláció irányába haladunk, vagy már most túl vagyunk szabályozva. A vizsgálódásaink során, amikor is mindenkitől kérdeztünk, és az ágazat képviselői válaszoltak konkrét kérdésekre ez alapján, azt mondhatjuk el, hogy a vállalkozások maguk úgy gondolják, hogy a szabályozás mértéke az nagyjából rendben van. Tehát egyértelműen nem állapítható meg, hogy az ágazat maga deregulációt kérne, vagy több szabályozást kérne. Úgy tűnik, hogy a szabályozás szintje az nagyjából rendben van, persze még kell tenni dolgokat, nagyjából tehát rendben van. Amit most tennünk kell, az az, hogy jobban szabályozunk, ne pedig többet szabályozunk. Thank you. We need to close at 10 past uh, one maximum for because of interpretation. Legkésőbb uh, egy óra tízkor be kell fejeznünk a tolmácsok munkaideje miatt. Uh, Andrea Enria kap szót. Köszönöm. Először is akkor beszéljünk a csődről, illetve a szanálásról, illetve a too big to fail-ről. Nos, ez nem csak a bankágazatra igaz, az autóiparra is igaz, eh, amely válságba kerül, ugye túl kapacitás van, és a koncentráció a megoldás része, vagy a feloldás része. Az, hogy a piacon belül nincs koncentráció, az, eh, az nem negatív, az, hogy nincs határon átnyúló konzolidáció, az megint önmagában nem egy negatív dolog, mert ami a too big to fail életi, az egy más kérdés. Amikor egyre nagyobbak a szervezetek, akkor nyilván erősebb védintézkedések szükségesek, vagy óvintézkedések. Ugyanezt tesszük egyébként globálisan és európai szinten is. Tehát ha nagy egy cég, akkor legyen több tőkéje legyen egyszerűbb szerkezete, hogy könnyebb legyen szanálni, hogyha kell, és egy válság esetén eh, úgy lehessen felszámolni, vagy kivezetni azt a céget, hogy ne kelljen hozzá adófizetői pénzt eh, felhasználni. Ezt a rendszert eh, egyelőre még nem teszteltük nyilván. Groups in Europe, De alapvetően ez a cél, és ez egy pozitív fejlemény. a Post Guarantee Scheme-mel kapcsolatban. If you have uh, one euro of deposits in one tehát ami a, a betétbiztosítási rendszert illeti, ugye európai szinten a betétbiztosítás az, az eurozónában egy implicit állami garancia, miközben teljes banki unió nem volt. Tehát egy integrált depozit, betétbiztosítási rendszer az szükséges. Az, hogy mikor fog ez megvalósulni, ezt nem tudom, nem az én feladatom, de oda el kell jutnunk. Nyilván ez az államadósághoz tartozik, illetve kapcsolódik a kockázatcsökkentéshez kapcsolódik, valójában az államnál nincsen zéró zero kockázat. Teljesen eltérően csinálják a bankok, eh, tagállamról tagállamra eltérő. 2011-ben az államadóságnak való kitételt úgy próbáltuk megoldani, hogy tőkekövetelményeket írtunk elő, ami szerintem nagyon releváns lépés volt az államadóság válság csúcsán. A Bázeli Bizottságban ezzel kapcsolatban folyik a munka, amennyiben van kockázat, akkor nyilván a, a, a valami fajta kötelezettségeket kell előírni annak kezelésére. ha elkészül egy ilyen menetrend, én ezt támogatni fogom. Ami pedig a szabályozás kérdését illeti, a válság előtt sokan azt gondolták, hogy a pénzügyi központok úgy vonzák az üzletet, hogy csökkentik a szabályozást. De ennek nem lesz jó vége hogyha csökkentjük a szabályozást azért, hogy vonzzuk az üzletet, akkor a válság, amikor ténylegesen bekövetkezik, akkor súlyosabb lesz. Ezt meg kell tanulnunk, a nagy pénzügyi kockázatok, eh, a nagy pénzügyi eh, központok London és Hongkong most már nagyobb tőkekövetelményeket írnak elő, egész egyszerűen azért, mert eh, saját magukat is így tudják védeni. Köszönöm. Thank you, Burkhard Balz. Ja, um, Sehr, sehr kurz, ähm, drei Punkte. Nagyon röviden, mondja Burkhardt Bárc, ami a betétgaranciát illeti többször is elhangzott, hogy a kollégák sérelmezik, hogy elhúzódik az ügy. Szerintem ez nincs így, mert először mindenképpen meg kell várni, hogy az első két pillér végrehajtása megfelelő legyen. Szerintem még itt is rengeteg a teendőnk az egyes és kettes pillérben szereplő szabályokat nem csak hogy végre kell hajtani, hanem alkalmazni is kell. Kann man hier nicht wirklich von verzög- Szerintem tehát nem mondhatjuk azt, hogy a betétbiztosítás területén elhúzódik az ügy. Második pont. Tiago kolléga Portugáliából elmondta, hogy Portugália a bankunió kísérleti laboratóriuma volt. Szerintem ez nem így van. Szerintem ott viszonylag szigorúan alkalmazták a szabályokat, ami természetesen sokak számára nehezen érthető volt. Ezek új szabályok voltak, egyesek számára ez fájdalmas folyamat volt, ezt értem, de én azért nem mondanám azt, hogy Portugália kísérleti nyúl volt. Utolsó pont, válaszolva Coburn kolléga felvetésére. A Brexit felgyorsítja az Egyesült Királyságban a vállalkozások letelepedését, mondja ő. Ez egy igen karakteres kijelentés. Éppen az ellenkezőjét látjuk, hogy az elkövetkezendő hónapokban a vállalkozások igyekeznek elhagyni Nagy-Britanniát. Éppen ezért az elkövetkezendő hónapokban szerintem egyébként még további példákat is látunk erre, ami pedig a pénz, pénzügyi ágazatot illeti. Itt még inkább igaz lesz, hogy a londoni pénzügyi központból rengeteg munkahely tűnik el. Ez sajnálatos, de hát a Brexit egyenes folyamánya, és a Brexitért azért nem kis mértékben felelős Coburn úr pártja is. Köszönöm. Köszönöm szépen, hogy az elnök szerintem ez egy rendkívül érdekes és gyümölcsöző eszmecsere volt. Köszönöm szépen a szakértőknek, köszönöm szépen a Nemzeti és Európai Parlamenti összes képviselőnek. Most mindenki elfogyaszthatja jól megérdemelt ebédjét, háromkor folytatjuk a 13-as cikk szerinti konferencia keretében. Köszönöm az ülést berekeztem.